Következik Európai űrstratégia címmel, négy percben önné a szó asszonyom. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért a kezdeményezésért, és szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak a kiváló együttműködésért ebben a jelentős témában, hiszen a világűrben óriási potenciál rejlik, hiszen nincs messze. A világűr már a mindennapjaink részévé vált. Egy aktuális példa, aki esetleg nem tudja, a Kopernikus adatait felhasználják a jelenlegi hurikánok kiértékelésénél is, hogy jobban nyomon kövessék őket. Azonban a széndiokszid kibocsátások a halászat, a mezőgazdaság, a nagy építkezések, a klímaváltozás, vagy például olyan tények, mint a Malmö és Kopága közötti híd építése mind-mind használta a világűrből nyert adatokat. A GPS navigációs rendszer is a világűrben keringő készülékekkel zajlik. De a távoli térségek feltárása, az internet elterjesztése, a migrációs válság megoldása mind-mind sokkal jobban megoldható, amennyiben a világűrből kapunk megfelelő támogatást. Éppen ezért szükségünk van egy nagyon jó stratégiára, egy űrstratégiára, hogy javítsuk a Ott A bizottság javaslatai itt vannak az asztalon, a parlamentben tárgyaljuk a javaslatokat, és módosítjuk őket, hozzáfűzünk dolgokat a világűrből származó adatok elterjesztését reklámoznunk kell a gazdaságban és a társadalomban is. Éppen ezért javítani kell az idevágó kommunikáción, és javítanunk kell a szakemberek képzését, hiszen nagyon sokan még nem tudják, hogy milyen lehetőségek rejlenek az űrstratégiában az Európai Unió számára. A már meglévő projekteket tovább kell építenünk, ki kell használnunk a Galileo, Egnos és Kopernikus lehetőségeit sokkal hatékonyabban, mint eddig tesszük. Nem csak a társadalom, hanem a gazdaság javára is. Sokkal erősebben élhetünk a világűrből származó adatokkal, amennyiben mondjuk új startupokat hozunk létre, új KKV-kat. Hiszen rengeteg terület létezik, ahol gazdaságilag is kihasználhatjuk a világűrből származó adatokat. Éppen ezért az űrstratégiát támogatnunk kell, és ahol szükséges, jogalkotásilag is lépnünk kell. A helyi önkormányzatoknak is támogatást kell adnunk, hogy jobban éljenek a világűrből származó adatokkal. Tehát például amennyiben katasztrófavédelemről van szó, közlekedés tervezésről, vagy akár várostervezésről hiszen nagyon értékes, jó adatokat kapunk a világrőben kerengő műholdakról. Garantálnunk kell, hogy az európai űrszektor globálisan versenyképes, és megfelelő elbánásban, tisztességes elbánásban részül a piacon. A jövőben szükségünk van egy űrstratégiára szánt költségvetésre, és ennek nem szabad csekének lenni, hiszen a műholdak élettartama véges, és eléggé költséges dolgokról van szó. Nagyon lényeges az, hogy az Európai Unió, az ÉZA és a tagállamok hatékonyan együttműködjenek, és hogy megfelelően éljenek az európai programokkal, például a Horizont kutatóprogrammal. Az űrprogramok, civil programok azonban létrehozhatók szinergiák az európai védelem irányába is. A terrorizmus elleni harc érdekében nagyon fontos az, hogy biztonságosak legyenek a rendszerek. Hiszen eh, fenyegetések is vannak, ott van eh, az űrszemét, és nem zárhatók ki a kibertámadások sem. Tehát sokkal aktívabbnak kell lennünk, hogy eh, békésen használjuk ki a világűr a lehetőségeket. És ehhez szükséges az európai külügyi szolgálat, a parlament, a tanács és a bizottság együttműködése. A parlament figyelemmel kíséri a bizottság munkáját, és megkérjük a bizottságot, hogy egy konkrét útitervel álljon elő, és fejlesszen ki egy kommunikációs stratégiát. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most következzenek a spontán felszólalások. Palcsák úr. Köszönöm, elnök asszony. és csak üdvözölni lehet a bizottság javaslatát. Az űr stratégiáért ö, felelős ügynökségnek bőven lenne dolga, főleg abban, hogy ezek a csúcs technológiák lefordíthatóak legyenek a hétköznapok felhasználóinak javára. Főleg a kis vállalkozásokra gondolok itt, a startupokra, hogy be lehessen őket is vonni az új technológiák használatába, fejlesztésébe. Krélasszony jól ismerte föl, hogy ebben a városoknak, régióknak is szerepe van, az új űrtechnológiákat nem csak központilag lehet és kell fejleszteni. Nagyon sok jó javaslat van a szövegben. Köszönjük szépen. Köszönöm elnök asszony a szót. A holnap elfogadandó jelentés Európa. Erre nem nagyon figyelt oda még a közvélemény, pedig az űr gyakorlatilag nem költséges az állampolgárok számára, inkább beruházást jelent. Nagyon sok gazdasági ágazat, mint az energia, a környezet, a védelem, az egészségvédelem, az agrárium, a közlekedés, a, a mobil kommunikációk, mind-mind érintettek ebben. Úgyhogy a következő több éves pénzügyi keretben nagyon fontos, hogy ez a terület, az űr is megtalálja helyét. Fontos a Galileo és a Kopernikus jövője megfelelő beruházásokat kell biztosítani erre a területre. Mindazonáltal az űr rendkívül kiszolgáltatott, a védelme rendkívül fontos. Nem szabad elfeledkezni az erre vonatkozó technológiák fejlesztéséről sem. Köszönöm szépen, Máriász úr következik, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. az űrt nem lehet csak piacnak tekinteni a magánbefektetős számára. Ez nem volna felelősségteljes eljárás. Az országok biztonságát is érinti az itt, érintik az itt hozott döntések, de ugyanakkor nem lehet olyan piac sem, mint az összes többi. Az űrtechnológiák többletértéket képviselnek nagyon sok területen, mint például a hírközlés, a közlekedés. Úgyhogy másképp kell kezelni az Európai Uniónak. Például az űrpolitika azt jelenti, hogy kutatásra van szükség, emberi és pénzügyi forrásokat kell rászánni. Ezen kívül nem csak az Egyesült Államokkal és Japánnal, hanem másokkal is, mint Kínával és Oroszországgal is számolni kell, hogy még jobb eredményeket lehessen felmutatni az űrtechnológia terén és ezt is az emberiség szolgálatába állíthassuk. Köszönöm szépen. Madam President. Köszönöm. 1967. godine Ujedinjeni narodi bili su pokrovitelji međunarodnog ugovora o svemiru. Koje... 67-ben született egy nemzetközi megállapodás, egy ENSZ megállapodás az űrről. Azóta nagyon sok minden változott. A technológiák fejlődtek, és mindaz, ami a jelentésben áll, a mi véleményünket is tükrözi, főleg a Galileo és a Kopernikus vonatkozásában. Megfelelő forrásokat kell szánni ezekre a területekre, mert a műholdak sokat segítenek a bolygó biztonsága érdekében. Ami az Egyesült Államokat illeti, a magánszférát kívánják ösztönözni, illetve a hold bizonyos területein exkluzív jogokat kívánnak, akár csak Kína. Ezért szeretnék a bizottságtól végre választ kapni arra a kérdésre, hogy hogyan fogjuk az EU-s érdekeket védeni, például a holdon. Köszönöm, κυρία Πρόεδρε. Το διάστημα έπαψε πλέον να αποτελεί ένα... Köszönöm. Elnök asszony. A világűr igazából ismeretlen terület. És a legtöbb ember fél az űrtől. De az ember már egy ideje kutatja a világűrt, hogy a társadalom javára fordítsa az ott lévő dolgokat és az ottani lehetőségeket. Nagyon sok információt kapunk a műholdaktól, amelyek az űrben keringenek. Hogyha megfelelően használjuk ezeket az adatokat, akkor még munkahelyeket is teremthetünk. Azonban az űrstratégiának hatása van a politikára is. Éppen ezért nagyon alapos, óvatos stratégiai tervezésre van szükségünk, és együtt kell működnünk a többi országgal hogy eh, megfelelő technológiákat fejleszünk ki, és hogy eh, a lehető legtöbbet hozzuk ki az űrstratégiából. És eh, az űrstratégia célja, hogy megadjuk a lehetőséget mindenkinek. Köszönöm. Akkor egyszerűen most lezárjuk a, a spontán felszólásokat, és Kárnyente biztosnak adok szót. Köszönöm elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm a szerzőnek a kiváló munkát. Tavaly októberben fogadta el a bizottság az Európai űrstratégia tervezetét. Ez volt az első átfogó ágazati stratégia ezen a területen. Azt hiszem világos célokat fogalmaztunk meg. A bizottság számára az űr prioritás, és fontos ambíciója Európának, hogy vezető szerepet játszunk az űrkutatásban világszerte. A jelentés, az önök jelentése úgy érzem, hogy aláhúzza a bizottság javaslatait, és kiegészíti azokat a négy prioritás mentén. Nyilván a társadalom, a gazdaság, a piac kell, hogy leginkább profitáljanak belőle, az innovációt gerjessze az űrkutatás és viszont, és autonómá váljon Európa, mint az űrkutatás autonóm szereplője léphessen föl. Ez a stratégia persze nem pillanatok alatt állt össze. Minden űrprogram nagyon komplex, de sikeres volt eddig. A Copernicus volt az első európai űrprogram. A Harvey hurikán elleni fellépésben fontos szerepet játszottak. Az ott nyert tudás és adatok, aztán a Galileo projekt volt a következő, azóta most már a Galileo jeleit fogjuk és <clears throat> használjuk. Most pedig több mint 400 űrkutatási projekt várja azt, hogy bekapcsolódjon a nemzetközi kutatásba, és több mint 200 repülőtéren vannak űrmegfigyelő állomások, egyre autonómabbá válik Európa ezen a területen, ez jó kezdet, de itt nem szabad, hogy megálljunk. Az idei és a következő év nagyon fontos lesz. Az űrstratégiát el kell kezdenünk átültetni a gyakorlatba. Egy a prioritásaink azonban világosak. Azt akarjuk, hogy minél hamarabb piacosodjanak az új felismerések. A Kopernikus és Galileót ki kell terjeszteni, és az Európai Beruházási Banktól az, az űrprojekte finanszírozást kell szerezni, erre úgy néz ki, hogy hajlandó lesz a beruházási bank, és public-private eh, együttműködésben kell megvalósítani a projekteket. A Kopernikuszt és Galileót jobban össze kell egymással kötni. Már eddig is sok hozzáadott értéket adott a két eh, program szinergiája, de még bőven van kihasználható potenciál bennük. És persze összefüggésbe kell hozni mindezt az új európai védelmi alappal, védelmi stratégiával, ezt a dimenziót is fontosnak tartjuk, de legyen az űr elsősorban a civil felhasználás területe, és hozza az űr össze az európai partnereket egymással. Ezt, ilyen projekteket csak összefogásban lehet csinálni. Várjuk az önök konkrét javaslatait a program lebontásához. Nyilván van költségvetési vonzata a dolognak, ezek óriási kihívások, megfelelő pénzeket kell melléjük rendelni. De és el kell kezdeni a politikának is azon gondolkodni, hogy hogyan tudja költség helyett befektetésként kezelni az űrkutatást, és hogyan tudja hasznosítani. Működjünk együtt egy még erősebb, még autonómabb Európa érdekében, de maga Európa sem cselekedhet egyedül, világ